12 órakor szavazunk. A következő napi rendi pont a néppárt és a zöld frakció indítványai, tagok kinevezése, delegáció kinevezése. A dél-afrikai delegáció Jim Higgins kerül Veronika Robe Fontánya helyére. A pán-afrikai parlamenthez kapcsolatok esetében Jim Jim Higgins kerül Veronika Lopa Fontánya helyére, ami az EU Chile vegyes bizottságot, illeti Veronika Lope Fontányi kerül Jim Higgins helyére, és a Európa latinamerikai területen Veronika Lope Fontánya kerül Jim Higgins helyére. Az Egyesült Államokhoz főzött delegációban Karim Zeribi a szervezett bűnözés, korrupció és pénzmesés elleni fellépés bizottságába Kiel, Nicole Kiel Nielsen kerül. És ha nincs kifogás ez ellen, akkor ezzel a kinevezéseket elfogadtuk, és délig félbeszakítjuk az ülést.